Állási indítványt kaptam a vita kapcsán, most lezárjuk a vitát. Szavazni fogunk csütörtökön és ezelőtt. Azt hiszem, hogy technikai szünetre van szükség, mondják nekem.